egy alelnököt választunk meg a 15, 17-es és 20-as cikk alapján két jelölt, tehát jelöltek, Fabio Massimo Castaldo, valamint, és szintén egyetértését adta, Anneli Anneli neki. A jelöltek tájékoztattak arról, hogy az ő egyetértésükkel javasolták őket. A választás titkos elektronikus szavazással történik. Azért, hogy a szavazó rendszerrel e, megbarátkozhassanak, először egy próba választást hajtunk végre. A szavazás megnyitása után, hölgyeim és uraim, a képernyő megmutatja, hogy miről szavazunk, ugye ez az alelnök, a jelöltek listája, itt szerepel majd a név, és kérem, hogy jelöljék be az önök által választott jelölt nevét azáltal, hogy a kék, jobb oldal található kék gombokkal megerősítik, illetve aláhúzzák a kurzorral, aláhúzzák a önök által támogatott jelölt nevét. Hogyha tehát a kurzorral kijelölték eh, a jelölt nevét, akkor nyomják meg a plusz gombot. És ugyanis többször megkérdezték, hogyha tartózkodni akarnak, akkor kérem, hogy a tartózkodási középső gombot nyomják meg. A tartózkodásra vonatkozó követ, középső gombot, ekkor megjelenik a kék gomb, de ez azt jelenti, hogy ők, önök részt vettek a szavazáson és tartózkodtak. Ugyanakkor az is lehetséges megoldás, hogy nem vesznek részt a szavazáson, önök döntenek mindenről. Nagy meglepetésükre Monserrat Caballét és Julia Mégénes Johnson-t is javasolták, azaz e két e, énekest javasoltuk a próba választás e, lebonyolítására, már meg is jelennek a nevek, kérem, hogy a próba szavazáson szavazzanak. Tehát még egyszer mondom, vagy Monserrat Caballera, vagy pedig Migénes Johnsonra szavazanak e próba szavazás során. Kérem, hogy a kurzort föl vagy lefele mozgatással jelez, e, jelöljék ki a nevet utána pedig pirossal, ill, ut, utána megjelenik a piros vagy narancssárga kijelölés a névnél, majd pedig nyomják meg a plusz gombot. Megnyitom a próbaszavazást. Mindenki részt vett a próbaszavazáson? Kérdezem még egyszer, mindenki részt vett a próbaszavazáson? Akkor ezt a próbaszavazást lezártuk. Kabayé asszony nagy előnyel nyert, 309 szavazatot kapott. Luke, vagy Sie auch Luke úr, ön is pályázni szeretne? Parancsoljon. Nem jelölni szeretné magamat, de kérem szépen, hogy a két jelölt röviden mutatkozzon be, hiszen a második jelöltet egyáltalán nem ismerem. Luke in unserer Geschäftsordnung nicht vor. Luke úr, a ügyrendünk nem tartalmaz erre vonatkozó szabályt, a szavazás ehm, vita nélkül kerül lebonyolításra, de tudomásul veszem a kérését, és most pedig szavazunk. Bitte jetzt die Namen äh, anzuzeigen. Kérem tehát, hogy a technikusokat, hogy jelölj, mutassák be a két jelölt nevét a képernyőn. Az izgalom tetőfokára hág. Mm-hmm. So, Sie sehen, Herr Castaldo und Frau Jettin. Láthatják tehát a két jelölt nevét, Castaldo és Jettemeki képviselőjét. Megnyitom a szavazást. Ich frage, ob alle Abgeordneten abgestimmt haben. Kérdezem, hogy minden képviselő szavazott Tehát szavazott mindenki? Igen? Én az én gépem nem jelezte vissza, hogy érvényes volna a szavazásom. Tehát nem működik a szavazógép? Dann warten wir. Akkor várunk egy picit. Frau. Ja. Frau Kollegin, vielleicht gehen Sie auf den Platz 2. Kérem szépen, hogy a 251-es helyre üljön le, vegye a szavazókártyáját, és a 251-es helyen adja le a szavazatát. Egyéb iránt ez a zöld frakciót illető hely, tehát ilyen módon nem kell frakciót váltani a szavazás érdekében, bár a néppárt soraiban is vannak foghíjas sorok. Herr Bové, Frau Hautala muss selbst drücken. Also, danke auch für die Hilfe. Nein, Látom, Bovi úr, hogy ön egy technológiai szakértő, de kérem, hogy hatal az, hogy maga szavazzon. Szavazott, akkor mindenki, akkor most lezárjuk a szavazást. Es haben für Frau Jettimecki gestimmt 300... 301 kollega szavazott Jettemeki, és 285 kasztádó kollégára szavazott, ilyen módon Jettimeki kollega megválasztásra került ich darf der kollegin herzlich gratulieren. gratulálok, értem ki asszonynak, aki ide se figyel. Hogyan gratuláljak neki, kérdem én. Frau Kollegin, herzlichen Glückwunsch zu Jetemeki asszony, gratulálok Önnek a megválasztásához, és örömmel tekintek a jó együttműködés elébe az elnökségben. Meine Damen und Herren, zu dem... Hölgyeim és Uraim, az elnökök értekezlete 2016-os ülés naptárára tett javaslatot. Ezzel kapcsolatban nem nyújtottak be módosítót, Ilyen módon tehát elfogadottnak tekintjük ezt az ülésnaptárat. Scusate per il mio raffreddore, passiamo ora. Elnézést kérek, már is szavazunk. Csak egy kis türelmet kérek, hogy a szavazó rendszert ismét átállítsuk, és már is kezdjük a szavazást a STIER jelentéssel. Kezdjük a ma délelőtti szavazást, tehát kereskedelmi fejlesztési együttműködési megalapodás Dél-Afrikával, Stier jelentés, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindannyian szavaztak? Lezárom a szavazást. elfogadtuk 623 szavazattal, igennel gratulálunk Stier kollégának. Következik a Kárins Sargentini jelentés a pénzügyi rendszerek pénzmosás, terrorizmus finanszírozás célra való felhasználásának megelőzése. Módosítványokat nem kaptunk, úgyhogy jóváhagyottnak tekintem a tanács álláspontját. Kirkop Simon jelentés, pénzátutalásokat kísérő adatok címmel. Ezzel a jelentéssel kapcsolatban sem kaptunk módosítókat a tanácsi álláspontjavaslatról, úgyhogy jóváhagyottnak tekintjük. Következő Cvjevka jelentés, fizetésképtelenségi eljárás. Ezzel kapcsolatban sincsenek módosítók, ezért jóváhagyottnak tekintem a tanácsi álláspontot. Most pedig a Winkler jelentés következik. A konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok és fémek importőrei körében alkalmazott öntanúsítás. A felelős bizottsági ö, módosítása, módosítójáról ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Kettes módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. ...473 igennel jóvá hagytuk. Hetes módosító, készfeltartással szavazunk, ki van mellette? Kérem, emeljék fel a kezüket, köszönöm. Ellene. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Tízes. Két részben szavazunk, kézfeltartással, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Második rész, kézfeltartásra szavazunk, ki van mellette, ellene, kitartózkodik, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk. 11-es módosító. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. La votazione chiusa. Lezárom a szavazást. elutasítottuk. 12-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as kézfeltártásra szavazunk, ki van mellette. Ellene. Kitartózkodik, elutasítottuk. 2017 es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 28-as kézfeltartással szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 34-es Nem, nem, teljesen egyértelmű volt, de ha mindenki ezt akarja, akkor ellenőrizzük. Jó, akkor ellenőrizzük a 28-ast. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Harminc négyes. Ki van mellette? Kérem, tegye fel a kezét. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 35-ös kézfeltartással szavazunk. Ki van mellette? Ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük. 34-es, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 34-es. Azt kérték, hogy ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 35-ös. Kézfeltartással szavazunk. Ki van mellette? Ellene? Ki tartózkodik? Elutasítottuk. 36-os. Kézfeltartással szavazunk. Mellette? Ellene? tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 37-es. Készfeltartással szavazunk. Ki van mellette? Ellene. Kitartózkodik. Elutasítva. 38-as készfeltartással szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Nem, elnézést, egyértelmű volt. Ellenőrizzük? Jó, akkor ellenőrizzük a 38-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. 39-es készfeltartással szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 40-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 41-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Respinta. Elutasítva. 50-es. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 55-ös készfeltartással szavazunk, ki van mellette, ellene, kitartózkodik, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 90-es. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. A 70-es és a 111-es azonos módosítók kész feltartása jelezze, aki mellette van, ellene, kitartózkodik, elutasítva. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 131-es Kész feltartással szavazunk, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elutasítva. 73, 94, 114, 132-es név szerint szavazunk az azonos módosítókról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 60-as kézfeltartással jelezze, aki mellette van, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. A 74, 95, 115, 133-asak azonosak, név szerint szavazunk róluk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 154-es. Szavazunk, ki van mellette, ellene, elfogadtuk, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. A 61-es, 22-es tehát ókafogyottá válik. A 75, 96, 116, 134-esek azonosak, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítottuk őket. A 76, 97, 117 és 135-ös módosítók azonosak, név szerint szavazunk róluk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk őket. 77-es, 98-as, 118-as, 136-os módosítókról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk őket. 155-ös. feltartással szavazunk, ki van mellette? Ki a contrario? Ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Articolo Articolo 2 Kettes cikk 25-ös módosító, 2-es cikk, 25-ös módosító, szóba, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tehát a következő módosítók okafogyottak, és a kettes cikk 100D módosítóhoz érkeztünk. Ki van mellette? Ellene? Ki tartózkodik? Nem mindenki emelte fel a kezét, úgyhogy ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes cikk 138D módosító. Készfeltartással szavazunk, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 27-es módosító. Ez okafogyottá válik. Kettes cikk 79, 120, 139-es módosítók azonosak, készfeltartással szavazunk, ki van mellette. Ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 101-es név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 80, 121, 140-es módosítók azonosak, készfeltartásra jelezze, aki mellettük van, ellenük, ki tartózkodik, Én azt mondanám, ellenőrizzük, meg is nyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Respinto. Emendament. Elutasítottuk. 81, 102, 122, 141-es módosítók azonosak. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Respinto. Elutasítva. Hármas cikk, 82, 103, 123, 142-es, azonos módosítók, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Respinto elutasítva. 62-es készfeltartással szavazunk, ki van mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítva. 3-as cikk, 83, 104, 124, 143-as módosítók azonosak, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hármas cikk. 63-as módosító. Készfenntartással szavazunk, ki van mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Hármas cikk. 64-es módosító. Készfeltartással szavazunk, ki van mellette ellene ki elutasítva. 84, 105, 125, 144-es módosítók azonosak, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva Négyes cikk következik, első bekezdés, kész feltartással. Ki van mellette? Ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 106-os, ez okafogyottá válik. 6-os cikk 32-es módosító, készfeltartással ki van mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítva. 86-127-es, azonosak, mellettük ki van, ellenük, kitartózkodik, elutasítva. 146-os módosító. Kész szavazunk, ki van mellette, ellene, kitartózkodik, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hatos cikk. 33D módosító. fenntartással szavazunk. Mellette ki van? Kérem, tegye fel a kezét mindenki. Ellene. Ki tartózkodik? Elutasítva. Hatos cikk. 147-es módosító. Készfeltartásra szavazunk mellette, ellene, tartózkodás. Én azt mondanám, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük, úgyhogy megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Respinto. Artic- Elutasítva. Hatos cikk. 65-ös módosító mellette, készfeltartással szavazunk, ellene, tartózkodás, elutasítva. 148-as módosító készfeltartással szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 7-es cikk, 66-os módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Hetes cikk. 67-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük? Jó, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes cikk, 42-es módosító. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 87-es, 108-as, 128-as, 149-es módosítók azonosak. Valaki szót kért? A 66-os a 66-osnál probléma volt, ott szerintem hibázott, úgyhogy ellenőriznünk kell szerintem. 66 è stato respinto. Now we should check. Elutasítottuk. Igen, de kérem ellenőrizzük, mert ott hibázott. Eh, Köszönöm szépen, egy kicsit hamarabb kellett volna mondani. Hetes cikk 87, 108, 128, 149 név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítottuk. A 129-es, 150-es következik, még mindig a hetedik cikkről, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 107-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 88-as készfeltartással szavazunk. Ki van mellette? Ellene? Ki tartózkodik? Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 8-as cikk következik, 68-as módosító készfeltartása, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 151-es készfeltartással szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es cikk, 152-es módosító. Készfeltartással szavazunk, ki van mellette, ellene, kitartózkodik. tartózkodik, Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 13-as cikk. 89, 109, 130-as módosítók azonosak, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 15-ös cikk. 54-es módosító. Készfeltartással szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 153-as Készfeltartással mellette, ellene, én azt mondanám, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 110-es. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 58-as módosító. Készfeltartásra szavazunk. Ki van mellette? Ellene. Kitartózkodik. Elutasítva. 59-es kettes melléklet mellette. Ellene kitartózkodik, elutasítva. Jó, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 9-es preambulum bekezdés. 71, 91, 112-es módosítók. Név szerint szavazunk róluk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 57-es módosító 11-es preambulum bekezdés. Ki van mellette? Emelje fel a kezét, kérem. Ellene. Ki tartózkodik? Én azt mondanám, hogy elfogadtuk. A nyolcas tehát okafogyottá válik. 14-es preambuló megkezdés következik, 72-es, 92-es és 113-as módosítókról szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 93-as módosító, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 16-os preambuló bekezdés, 20-as módosító, két részben szavazunk, első rész ki van mellette? Ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Második rész. Készfeltartással. Ki van mellette? Ellene. Ki Elutasítva. 69-es készfeltartással szavazunk, ki van mellette? Ellene. Ki Elutasítva. A bizottsági javaslat következik. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Jogalkotói állásfoglalás. Valaki szót kér? A bizottság elnöke parancsoljon. Mikro. Il y a des problèmes de microphone. Mikrofon problémák vannak, úgy tűnik. E, les autres... Euh, Kérem, próbálja meg a többit ott ön körül. Ne marche pas. Nem működik egyik se? Hát mi történik? Kérem a technikusokat, hogy segítsenek hogy a bizottság elnöke hozzászólhasson. C'è un blackout, president. Hát elnök úr, úgy tűnik blackout van. Egy pillanat türelmét kérem. No. Ce n'est pas, ce n'est pas une question. That's a general. Yeah, yeah, yeah. Ah, il marche? Ah, Kérem, elnök úr, kedves képviselőtársaim, a szavazás eredménye jelentősen különbözik a szakbizottságban lefolytatott szavazási eredménytől, ezért a 61 per 2-es házszabálycikk alapján rövid szünetet kérek azért, hogy a jelentéstevővel és a koordinátorokkal értékelhessük ezt az eredményt.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 a szakbizottság elnöke azt kérte, hogy 5 percre függesszük fel az ülést, hogyha senki nem ellenzi ezt, akkor 5 perc múlva folytathatjuk a munkát. A rövid konzultáció befejeztével, hogyha nem ellenzi ezt senki. Ellenzi valaki ezt? Akkor 5 perces szünetet rendelek el.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 Eh, Kérem a képviselőtársaimat, hogy foglalják el a helyüket. Folytatjuk az ülést. Presidente Lange. Megadom Langen képviselőtársamnak a szót. Presidente Lange. Kérem szépen, hogy mindenki foglalja el a helyét. Köszönöm. Morás elnök úr. Invito i colleghi a riprendere le loro... Kérem még egyszer a képviselőtársaimat, hogy foglalják el helyüket. Folytatjuk az ülést egy öt perces felfüggesztést kért eh, Langen elnök, és most ismét nekiadom meg a szót, parancsoljam. Eh, Kedves képviselőtársaim, egyeztettem az árnyék jelentéstevőkkel, a koordinátorokkal és a jelentéstevővel. Különböző vélemények alakultak ki a tekintetben, hogy eh, hogyan járjunk el. Úgy gondolom, hogy a plenáris döntsön a kérdésről, és ezért a 61-es szik 2-es bekezdése alapján kérem, hogy függesszük fel a végszavazást, és kezdjük meg a háromoldalú tárgyalásokat, a trialógust. La proposta del finale. Allora, eh, la proposta mettiamo in votazione. Szavazzunk tehát Langen elnök javaslatáról arról arra vonatkozólag, hogy elhalasszuk, a szav- elhalasszuk az ügyet, tehát aki ezt a javaslatot támogatja, emelje fel a kezét, ki van ellene. Hát ezt ellenőrizzük most le, megnyitom tehát a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor most zárom le a szavazást. elfogadták ezt a javaslatot 343 igen és 331 nem szavazattal 9 tartózkodás mellett. Passiamo ora Passiamo ora alla Most pedig tovább megyünk a kadmiumra vonatkozó állásfoglalás indítványról szavazunk a kijelző világítási alkalmazásokban használt kadmium mentesítése tekintetében. Ötös bekezdés ki támogatja, készfeltartással jelezze kérem, ki támogatja tehát az ötös bekezdést. Ki ellenzi, ki tartózkodott, elutasítva. F preambulum bekezdés az eredeti szövegben, kézfeltartással jelezzék, hogy ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elutasítva. Szavazzunk az állásfoglalás indítványról, név szerinti szavazás során megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk nagyon nagy többséggel. Gratulálunk az előadónak. Tovább is megyünk. Egy további felhatalmazáson alapú rendeletről szavazunk az etil, a mezőgazdasági eredetű etélalkohol behozataláról, és először is megadom Avramopoulos biztos úrnak a szót, tessék parancsoljon. Well, I'm not uh, responsible. I just represent the Commission here. Én csak a bizottságot képviselem itt, nem én vagyok feltétlenül felelős ezért a témáért. Tehát a bizottság nevében szeretném elmondani, hogy a 376 per 2008-as rendelet visszavonását, mivel tudjuk indokolni. Tehát elfogadtuk ezt a delegált intézkedést a jobb jogalkotás keretein belül, illetve az egyszerűsítés célkitűzése miatt. Ez a delegált aktus nagyon sok administratív terhet eltüntet majd, de védeni fogja továbbra is az Európai Uniót, illetve az etil alkoholt. Úgy véljük, hogy így az Európai Uniós etilalkohol piac hatékonyabban tud majd működni. A tanács ellenérzését fejezte ki a bizottság irányába, és a bizottság pedig nyilatkozatot fogalmazott meg, amelyben az szerepelt, hogy továbbra is monitorozzuk az etilalkohol piacot, és különösen meg fogjuk figyelni a 0%-os vámmal behozott etilalkoholt. A bizottság számára ez lehetővé teszi, hogy a rendelet megjelenjen az Európai Unió hivatalos lapjában, illetve hogy hatályba léphessen. Ez tehát egy olyan lehetőség az Európai Parlament számára, hogy hozzájáruljon végre ahhoz, hogy az európai állampolgárok és az európai etilalkohol ipar életét egyszerűbbé tegye, hogy eltüntesse az administratív terheket és csökkentse a bürokráciát ezt a célkitűzést a bizottság és a parlament közösen fogalmazta meg. Tehát még egyszer szeretném elmondani, hogy mind a bürokrácia csökkentése, mind pedig a jobb jogalkotás célkitűzéseinek maximálisan megfelel ez az új felhatalmazáson alapuló rendelet. Köszönöm, biztos úr. Most pedig akkor szavazzunk a, bizottság, a mezőgazdasági bizottság által beterjedt módosított ám a preambulumba kezdés kitámogatja. Ki ellenzi? tartózkodott-e valaki, elutasítva. B. Preambulum bekezdés kettes módosító. Kézfeltartással élvezik ki van mellettem, ki van ellenem, ki ellenzi, ta elutasítva. C. Preambulum bekezdés hármas módosító, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodott, elutasítva. Most pedig az egész állásfoglalás indítványról szavazunk kézfeltartással, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott. Úgy látom, hogy egyszerű többségre van szükség, de ellenőrizzük ezt lemegnyitom az elektronikus szavazást. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Larga maggioranza, 400... Nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálunk, és tovább is megyünk, szülési szabadság. Állásfoglalásra irányuló indítvány. A házszabály alapján kéri a szót, képviselőtársam? A házszabály alapján kéri a felszólalást? Igen, ügyrendi felszólalás, Betten képviselő. Elnök úr, az a benyomásom alakult ki, hogy a politikai posztereket, képeket eh, nem eh, engedik itt az ülésteremben. És azt látom, hogy az ülésterem másik része tel is tele van eh, rózsaszín plakátokkal. Nem tudom elolvasni, hogy mi szerepel rajta, de gyanítom, hogy politikai természetű feliratok ezek. Éppen ezért kérem, hogy a politikai természetű feliratokat tüntessék el. Persze én is felírtam ide valamit a jókib nevében, de kérem, hogy a képviselőtársak tüntessék el, eh, legalábbis legközelebb ne jelenjenek meg ezekkel a plakátokkal, hiszen eltereljük a figyelmet a szavazásról. Betlen képviselő, az <laughs> ön észrevételét eh, önészrevételé nem a házszabály alapján került megtételre. Ez egy olyan kérdés, amelyről érdemes vitát nyitni, épp úgy, mint a nemzeti zászlók jelenlétéről is a parlamenti képviselők asztalán. Erről lehet vitát nyitni, de ez nem a házszabály alapján kerül megvitatásra. La risoluzione, il congedo di maternità. Lássuk tehát a szülési szabadságról szóló állásfoglalás indítványt. Egyes bekezdés két részben kitámogatja az első részt? Ki van ellenem? kitartózkodott, Elfogadtuk. Második rész kézfeltartással mellette. ellene, Tartózkodás. Ezt ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes bekezdés, kettes módosító. Ki van mellette? Ki van ellenem? tartózkodott elutasítva. Ötös bekezdés, név szerinti szavazás. Megadom, ö, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos bekezdés, kézfeltartással mellette, ellenem, tartózkodás, ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas módosító két részben. Kézfeltartással ki van az első rész mellett. Ki a contrario? Ki van ellene? Ki tartózkodott? Elfogadtuk. Második rész. Ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodott? Elutasítva. Rendben van, ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egyes módosítom, ki van mellettem, ki van ellenem Nem tudom megállapítani a többséget, ezért megnyitom az ellenőrző szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. F preambulum bekezdés az eredeti szövegben. Ki támogatja? Ki ellenzi? ellenőrizzük ezt le. Megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Az egész állásfoglalás indítványról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. Gratulálunk az érintetteknek. A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény. Állásfoglalás indítvány. Hét frakció indítványozta. Egyes módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas módosító, kézfeltartással ki van mellettem, ki van ellenem, kitartózkodott, elfogadtuk. Kettes módosító kézfeltartással mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. Most az egész állásfoglalásról szavazunk kézfeltartással mellette, ellenem tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. Köszönöm szépen, és gratulálok az érintetteknek. Most pedig tovább megyünk az olajfákat érintő xylella fastidióza fertőzés kitöréséről szavazunk, amely elsősorban az olajfákat érinti, de nem kizárólag. Két frakció nyújtotta be az anyagot, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. És ilyen módon most pedig az állás, közös állásfoglalás indítványról szavazunk, amelyet négy frakció nyújtott be. Egyes bekezdés, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21-es módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 8-as módosító, szintén név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást respinta. 3 del testo Elutasítva hármas bekezdés három részben. Első rész me- mellettem, ellenem, elfogadtuk. Második rész, kézfeltartással mellette. Ki a contrario? Ellene tartózkodás elutasítva. Harmadik rész. Mellettem. Ellenem. Tartózkodott-e valaki? Elutasítva. Kilences módosító név szerinti szavazás, melyet meg is nyitok. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tízes módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 11-es módosító név szerinti szavazás, melyet megnyitok. Lezárom a szavazást. elutasítva. 15-ös módosító, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Elutasítva. 19-es módosító, kézfeltartással mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Csek. Rendben van, nézzük meg. Megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Respinto. Elutasítva. A következő 16-os mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 17-es módosító készfeltartással mellettem. Ellene. Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. Rendben van, ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 18-as módosító mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 20-as módosító, ki van mellette? Ki van ellenem? Ki tartózkodott? Ellenőrizzük ezt le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 22-es módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egyes módosító, készfeltartással ismét, ki van mellette ki van ellenem, ki tartózkodott elutasítva. Kettes módosító, ki támogatja, ki szavaz nemmel, ki tartózkodott a szavazástól, ezt ellenőrizzük le, megnyitom az ellenőrző szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. az e-preambulum bekezdéshez jelölt 3-as és 12-es módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Négyes módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 13-as módosító kézfeltartással mellette, kézfeltartással ellene kitartózkodott, elutasítva. 5-ös és 14-es módosító, ezek azonosok, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. elutasítva. Hatos módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hetes módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ilyen módon az egész állásfoglalás indítványról név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Votazione è chiusa. Approvato. Lezárom a szavazást, elfogadtuk.